Napirend szerint Kreis Dörfler úr jelentéséről szavazunk, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatás. Kreis Dörfler úr három szóbeli módosítót szeretne benyújtani. Öné a szó. Az első eh, szóbeli módosítót ismertesse, egyenként fogjuk őket elvenni. Aufgrund der a nemzetközi események miatt két technikai módosításra van szükség, és egy kiegészítése. A 11-es preambulum bekezdésnél a Muammar al-Qaddafi nevét ki kell vennünk, törölnünk kell, hiszen időközben agyonlőtték. A, a e, 24. cikknél ugyanez vonatkozik, és itt a Saif al e, Kaddafi fiával és Abdullah al-Sanusival kiegészítettük a szöveget, a, azzal vádolják, hogy megsértette a nemzetközi humanitárius jogot, és a 48. bekezdésben pedig egy nemzetközi humanitárius jogi képviselő kijelölését írjuk be a szövegbe. Hogyha megnézzük, hogy mi a helyzet Szíriában, azt hiszem világossá válik, hogy ezek a gyilkosok és zsarnokok az nem szabad, hogy megúszszák az igazság szolgáltatás lesújtó erejét, hiszen Hágában egy tudniuk kell, hogy a Damoklesz kardja ott van a fejük fölött. Köszönöm a Sedok támogatását, nagyon jó szellemben tudtunk együttműködni. Köszönöm. Köszönöm. A kollega tehát végül is mind a három szóbeli módosítót ismertette. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kifogása? Kérem, hogy álljanak fel, ha valaki ellenzi, nem látok ilyet, ez azt jelenti, hogy erről a három szobeli módosítóról is fogunk majd szavaz, szavazni. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Czy wszyscy głosowali? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. elfogadtuk a jelentést, és gratulálunk a kollégának. A következő napi rendi pont Georgios Komucakos úr jelentése az integrált tengerpolitika továbbfejlesztése tárgyában. Első blokk, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk A második blokk okafogyottá vált ezzel, és most akkor az egész bizottsági módosított javaslatról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Gratulálunk! Hát e, e, most az jogalkotási anyagról szavazunk, e, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Siente. Elfogadtuk. Köszönjük. Köszönjük ezt a jelentést. A következő szavazás Brezsina uh, úr jelentése az Európai Atomenergia Közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja tárgyában. Akkor az állásfoglalási javaslatról szavazunk, amelyhez 22 módosító érkezett az Ipari Bizottságtól, és ezről egy, egyben szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Kacsi. Głosowanie imienne. Otwieram głosowanie. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Głosowanie. Lezárom a szavazást. Przyjęte. Elfogadtuk. Imienne, otwieram Głosowanie. 8-as módosító, meg, megnyitom a szavazás, név szerinti szavazás következik. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es módosító. Név szerinti szavazás két részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk, második rész következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30 és mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30 es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor nézzük meg a 30-asról ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös név szerinti mellette ellene, illetve mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ozzuzana! vagy Elutasítottuk. 31-es módosító mellettem ellene tartózkodók elfogadtuk. A 36-osról név szerinti szavazás. Megnyitom. Pári. Zamykam głosowanie. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 32-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. elutasítottuk. 33-as módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És most pedig az így módosított szövegről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk és most pedig a jogos, jogos, jogalkotási javaslatot név szerinti szavazásra bocsátom. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szeretném megköszönni önöknek, és gratulálok a kollégának. Megyünk tovább a következő napi rendi pont, állásfoglalási indítvány az EU-USA csúcs találkozóval kapcsolatban, amelyre november 28-án kerül sor 2011 év november 28-án. Ez egy közös öt frakció által benyújtott állásfoglalási javaslat első módosítóról szavazunk. Én úgy tudom, hogy Brock úr szólni szeretne. a szó. Die NATO einen Fehler, Präsident, ich muss sagen, dass ich ein Fehler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 Két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene Nézzük meg, ellenőrzés következik, második módosítóról eh, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es bekezdés. Két részben szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodók eh, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 22-es bekezdés latfordasszony e, és neki van egy módosítója, egy szóbeli módosítója, kettes, 22-es e, e, bekezdéshez latfordasszony következik. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan módosító ez, amely utal arra a tényre, arra a, tény, a tényekre, mert úgy fogalmaz, ott, ott van tudomásul veszi a bizottság bejelentését a tárgyalás befejezéséről egy EU-USA PNR megállapodás tárgyában, amely az Európai Parlament felügyel az állásfoglalásban megjelöltek szerint, melyeket 2010-ben és 11 novemberében fogadott el. Az eredeti megfogalmazás egyszerűen lejárt, elavult, mert a bizottság bejelentette azóta a tárgyalások lezárták, Remélem minden frakció egyetért ezzel, hogy ez pusztán a tényekhez való igazodás, igazítása a, a szövegnek. Tehát nincs semmiféle szubjektív uh, kihatása, pusztán a, a tényekhez igazítjuk a szöveget. Köszönöm. Van-e valaki, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Nem látok ilyet. Ki van tehát mellette, 22-es módosító mellette ellene tartózkodók. 22-es bekezdés. Hármas módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Négyes módosító mellette elnézést, elnézést, nem, én tévedtem, négyes módosító következik mellette, ellene ezt géppel ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást négyes módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 25-ös módosító után pedig Brock úr kap szót, mert szóbeli módosítója van. Herr Präsident, die Kollegen... Elnök úr, Különböző szakbizottságbeli kollégák az USA-val következő csúcs találkozóra több indítványt, módosított is benyújtottak, de nem tudtuk ezeket mind beépíteni az állásfoglalásba. Mert az USA delegáció vezetője azonban az ön beleegyezésével szeretném majd az amerikai delegációval folyó munkánkba azért tiszt figyelembe venni és beírni azt, hogy az Európai Parlament különböző szakbizottságainak a véleményét és inputjait figyelembe fogjuk venni a tárgyalások során. Van-e, aki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Nem látok ilyet. Sőt, úgy látom, hogy leginkább örülnek neki, szavazzunk tehát róla mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk a szóbeli módosítóval együtt. Most pedig a közös nyilatkozatról szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. És köszönöm önöknek ezt a fontos állásfoglalást. Most pedig a nyílt internet és hálózatsemlegesség Európában című állásfoglalásról szavazunk. Az egészről szavazunk, nincs módosító hozzá mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A következő napi rendi pont hat állásfoglalás a kazettás bombák tilalmáról. Ez egy közös állásfoglalási indítvány öt frakció részéről, nincs módosító első bekezdés mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. E preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. És most pedig az egészről szavazunk egyben mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A következő szavazás négy állásfoglalási indítványa a helye jogszabályok korszerűsítése az egységes digitális piac fellendítése érdekében. Ez egy közös eh, állásfoglalási javaslat, eh, több frakció részéről nincs eh, módosító ehhez. Az egészről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most pedig Lézek úr jelentésről szavazzunk az EU-Grúzia közötti társulási megállapodás tárgyában. Az állásfoglalás tervezett négyes módosító mellette, hetes mellette. Ügyrendi kérdés? Nem. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Tylko chwilka. Köszönöm szépen. Instytucjom, które przyczyniły się do powstania tego Az árnyékjelentés tevők és minden más intézmény is együttműködött velünk. Nagyon fontos ez a jelentés, nem csak eh, számunkra, hanem ez egy olyan jelentés, amelyre már régóta vártunk, és az egész grúz nép várta, hogy megszülessen ez a jelentés. Het... Hetes módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene. Ellenőrző géppel megnyitom a szavazást. Kérem mindenki adja le a voksát. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Menjünk tovább. Hatos módosító mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. Svoboda képviselő úr szóbeli módosított terjesz be az ötös módosító kapcsán, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. A frakcióm nevében azt kértem, hogy ezt a nem e, teljes vagy helye, helytelen információn alapozott, ezt helyettesíteni most egy szóbeli indítványra, remélem, hogy ezt a kollégák el tudják fogadni. Felhívjuk a grúz hatóságokat, hogy ne használjanak aránytalan politikai erőszakot az ellenzék ellen, és felhívjuk a figyelmüket, hogy egy több párti rendszer szükséges a demokrácia megerősítéséért. Czy, czy są jakieś obiekcje co do tej poprawki ustnej? Van-e valakinek ellenvetése ezzel kapcsolatban? A szóbeli módosítóval kapcsolatban? Tehát ki az, aki ellene? Van? is, is, is here. Uh, well, it's enough. Elegem vannak ahhoz, hogy akadályt gördítsenek. Elnézést. Szvoda úr, öné a szó. Ich muss das erkenntnis ezt tudomásul kell vennem. Remélem, hogy nem az indítvány tartalma elleni tiltakozás ez, hiszen itt több párti demokrácia szerepelt, mert tudomásul kell vennem, Az első indítványom tartalmát visszavonom, eh, hiszen Liszek eh, kollega jelentése nagyon jó jelentés, nem szabad, hogy rossz információn alapuló részek legyenek ebben. Eh, elfogadom, hogy elutasították a szóbeli indítványomat, és az eredeti indítványomat visszavonom, erről nem kell tehát szavaznunk. So, if I understand. Ha jól értem tehát, visszavonja az ötös módosítót. Tehát akkor arra nem szavazunk most. Az ötös módosítóra köszönöm, így világos. Akkor az állásfoglalással szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Kérem, adják le a szavazatokat, az egész állásfoglalás módosított formájára lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most gratulálok Liszek úrnak természetesen. Következőkben a Gustafsson jelentésre szavazunk, a nemek között egyenlőség az EP munkájában. nem voltak módosítók, Ket, van, részenként szavazunk a kettes bekezdésben, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg géppel a második bekezdés elpontjának második részét. Otwieram głosowanie. Megnyitom a szavazást. Czy wszyscy głosowali? Kérem mindenki voksoljon. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes bekezdés, gépont pont, mell- kettes gépont mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Négyes bekezdés. Két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk. Nézzük meg ezt is géppel négyes bekezdés második részére ellenőrző szavazást nyitok meg. Kérem mindenki adja le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos bekezdés. is szavazás két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 11-es bekezdés mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es bekezdés. Két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette. Nézzük meg, elnőzzük géppel a 12-es bekezdés első részére. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem, adják le a szavazatokat. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A második részt is ellenőrizzük. 12-es bekezdés második részére megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem, adják le, lezárom. Elfogadtuk. N preambulum bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalási indítványra fogunk szavazni. Név szerinti szavazást hogy megnyitom a szavazást. Kérem, adják le a szavazatokat, lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok Gustafsson úrnak. Most pedig a lővény jelentésről szavazunk, illegális halászat elleni globális fellépés és az EU szerepe ezen belül címmel. Tehát szavazni fogunk. 12-es módosító első rész, megnyitom a szavazást. Kérem adják le, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Mellett, megnyitom a szavazást. Kérem, adják le a második részre, a szavazatokat lezárom. Elfogadtuk. 13-as bekezdés. Két részben, első rész. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki leadta, lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Nyitottam tehát. Kérem, adják le a szavazatokat. Lezárom. Elfogadtuk ezt is. 33-as bekezdés. Megnyitom a szavazást. Kérem, adják le. Lezárom. Elfogadtuk. Lővin asszony szóbeli módosítót fog beterjeszteni a 35-ös bekezdése vonatkozóan. Öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnénk kivenni a be hozzáadjuk szót a 35-ös bekezdés elejéről a szövegből, helyette azt tennénk be, megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy hozzá tegye. Tehát felkérjük a bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a FAO Fourth State Measures Agreement hozzá lehet -e tenni az ENSZ vonatkozó megállapodásához, azon eszközök listájához, melyek révén az általános preferencia rendszer plusz rendszer által jogosult országok felsorolnak. Nem akarjuk az Intel szakbizottság a GSP Plus ügyében ö, tervezett szavazatát, szavazását megelőlegezni, az elé menni ezért a módosítás. Köszönöm szépen. Ellenkezik valaki? a szóbeli módosító ellen? Ha nincs, akkor a 35-ös bekezdést a szóbeli módosító együtt szavazzuk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 40-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Az egész állásfoglalás tervezetre szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Kérem adják a voksokat. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok, köszönöm, hogy gratulálok Lővin asszonynak, és ezzel lezártuk a szavazást. Köszönöm, és két hét múlva ismét találkozunk a plenárison. Köszönöm.